finanszírozását célzó előirányzatok terén. Éva Zsoli az első. Monsieur le Président, Monsieur... Elnök úr, tisztelt biztos, kedves kollégák, miniszter urak! A médiában nem fordítottak kellő figyelmet arra, hogy a világegészségügyi program rá bejelentette azt, hogy 20%-ban kell csökkentse Szíriában a fejadagjait azért, mert nincsen megfelelő forrás ehhez. Ez tulajdonképpen egy borzalmas humán, nem humánus eljárást fog eredményezni, csak büdzsé problémák miatt. Az Európai Unió nagyon nehéz helyzetben van, az európai polgárok a, válasz, a, a válság időszakában a kormányok által rájuk kényszerített megszorító intézkedések nehézségét kell, hogy megéljék. Ugyanakkor 10 európaiból 9-en úgy gondolják, hogy továbbra is segítenünk kell a humanitárius akciókat, tehát továbbra is szolidárisak az európai emberek. Ezt a döntéshozóknak is meg kell hallaniuk a legkeményebb égség és katasztrófa helyzetek, mint Közép-Afrika, Szudán vagy Szíria területén élők nehézségein, tehát enyhítenünk kell. Az Európai Unió az legnagyobb donor világszinten, és hat, annak ellenére, hogy hatékonysága és szaktudása hatalmas, és nagyon elismert, mégis most kicsit meg, meg, megnyírválták lehetőségeit. Ezt elfogadhatatlannak gondoljuk, mert így a szolidaritási tevékenységünk csökkenni fog, és ez egy borzasztó jelzés is lenne kifelé, ugyanis ezzel azt mutatnánk, hogy Európa nem érdeklődik a világ többi részének problémái iránt, hiányzik belőle az empátia, és csak saját magára figyel. Természetesen Európának kifelé is oda kell figyelnie, hiszen ez a közös projektünk egyik lényeges eleme. A tagállamok tehát egy pótköltségvetést kell, hogy elfogadjanak minél hamarabb. A tagállamoknak rá kell, be kell bizonyítaniuk, hogy bátrak, ugyanis partnerünk Izrael már x alkalommal teszi tönkre a cisziordániai építkezéseket, amelyeket európai pénzekből finanszíroztak. Európa nem maradhat most már csendben, és ezek a tönkre tételek nem maradhatnak válasz nélkül. Beszélnünk kell, fel, fel kell vennünk a kapcsolatot Izrael ebben a témában. El kell ítélnünk ezeket az elfogadhatatlan humanit, nemzetközi humanitárius jogsértéseket. Ezen felül fontos lenne azt is követelni Izraeltől, hogy az elszenvedett károkat fizessék ki. Nem csak az április 8-ai események kapcsán, hanem más projektek kapcsán is 2001 és 2011 között 30 millió euró tönkretételért felelős tehát Izrael. Ez nem semmi, ez, ez nem kevés pénz. Ennyi pénzből például tavaly a szíriai helyzeten tudtunk enyhíteni. 30 millió euró van szükség ahhoz, hogy a szíriaiakat segítsük, a szíriai menekültökre gondolok főként a szomszédos országokban. 30 millió euró 2013-ban az afganisztáni szolidaritásunk jelképeként ennyi volt tehát Afganisztánban a segítségnyújtásunk. Köszönöm szépen. Köszönöm Zsoli asszony, most a társjelentéstevő következik, Ellen Lamassur. Köszönöm szépen. Kedves Zsoli asszony, ön rámutatott arra, hogy milyen drámai következményei vannak a kifizetések, kifizetési előirányzatok hiányának olyan országokban, amelyek partnerországok és ahol humanitárius segítségnyújtást végeztünk. Sajnos hogyha ezek a problémák igen tragikusak és sürgősek lesznek a humanitárius segítségnyújtás területén, nos, hát ezek a hiányok bizony az európai politika összes fejezetében megmutatkoznak. Most 2012 óta, tehát 2012 vége óta egy folyamatos válsághelyzetben vagyunk a kifizetési előirányzatok terén, és kisebb mértékű deficittel fejeztük be a 2012-es évet emiatt. 2013-ban kellett kifizetnünk nagyon sok 2012-es kötelezettségvállalást, és úgy tűnt, mintha 11 milliárd eurót ebben az évben kifizethettünk volna, de mégis végül a kifizetési előirányzatok a 2013-as évre vonatkozó programok esetében több mint 23 milliárdos deficittel zártuk. A, hogyha ezt az összes európai politikára megvizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy az év közepén már kiürülnek a kasszák. Ugyanakkor vannak még margón kb. 700 millió euró a 2014-es évre vonatkozónak. Nagyon is odafigyelt a Költségvetési Szakbizottság erre a problémára. Lewandowski biztos, Györgyéva biztos, illetve a Deve szakbizottság és jó magunk meghallgatásokat szerveztünk ebben a témában. A lehető legtöbb jelentést megírtuk azzal kapcsolatban, hogy hogyan is tudjuk a legsürgősebb helyzetekben megoldani ezt a problémát. De ezek a kifizetések olyan pénzt jelentenek, amelyről már előre tudjuk, hogy nem lesznek jelen az év vége előtt a költségvetésben. Tehát olyan költségvetési sorokra utalnak, amelyek nem léteznek a valóságban. Tehát gyakorlatilag olyan költségvetési sorokat próbálunk még tovább megterhelni, amelyek már amúgy is túlterheltek. Tehát lyukat lyukkal foltozunk, ez egyszerűen elfogadhatatlan, és csak akkor lehet ezt a problémát megoldani, hogyha a tanács rájön végre arra, hogy pótköltségvetésre van szükség, valószínűleg az év közepén, de az biztos, hogy még az ősz előtt. Talán Lewandowski biztos ezzel kapcsolatban meg tudja mondani, hogy hogyan is néz ki a helyzet. Minden esetre Körülbelül négy hónapon keresztül a parlament nem is fog tudni döntéseket hozni, hiszen nem lesz működőképes. Úgyhogy a házat rendben szeretnénk itt hagyni, és biztosítani szeretnénk azt, hogy akkor, amikor az Európai Parlament befejezi mandátumát, akkor az Unióra olyan lehetőségeket, olyan ö, forrásokat hagy, amelyek révén a kötelezettségvállalásokra megfelelőképpen tud reagálni. Elnök, köszönöm szépen, Lemasszúr úr. Most pedig megadom a szót a tanács nevében Kurkulász úrnak. Elnök asszony, a tanács teljes mértékben tudatában van azoknak a problémáknak, amelyek a kifizetési előirányzatok kapcsán mutatkoznak az Európai Uniós segélypolitikákban, illetve azon aggodalmakkal kapcsolatban is, amelyekre Zsoli asszony és Lemászúr úr rámutattak a DEVE és a büdzsé szakbizottságok részéről. Az Európai Tanács, a Bizottság és a Parlament már korábban is lehetőséget kapott arra, hogy büdzsé trialógusok során április másodikán tárgyaljon erről az ügyről. Ebben a találkozóban megpróbáltuk megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyek az Európai Bizottság részéről érkező javaslatok alapján mutatkoznak. Vagyis a kifizetési előirányzatokban mutatkozó lyukak, az európai demokrácia és emberi jogok eszköz kapcsán két javaslatot fogalmazunk, fogalmaztunk meg. A tanács a transferjavaslatok kapcsán is felismerte azt, hogy minél hamarabb kell lépni, és nagyon örülök annak, hogy tájékoztathatom önöket arról, hogy az év az, a, ennek a hétnek az eleje óta az Európai Bizottság most képes átcsoportosítani az említett költségvetési sorokba a forrásokat. Úgy tűnik, hogy más problémák kapcsán, vagyis az év második felében majd kialakuló problémák kapcsán átcsoportosításokat végezhet majd a bizottság, vagy hogyha ez nem lesz elégséges, akkor egy pótköltségvetést fog kidolgozni. A tanács a közös nyilatkozat összes szavát be fogja tartani, hiszen három, egyen, három intézményünk a múlt év novemberében az egyeztetési eljárás során erről megállapodott a költségvetési egyeztetési egyeztetésem. Éppen ezért az összes átcsoportosítás tekintetében ezt meg fogjuk tudni tenni a pótköltségvetéseket is minél hamarabb meg kell alkotni, annak érdekében, hogy a költségvetés a kifizetési előirányzatok, illetve kötelezettségvállalások esetében ne alakuljon ki nem kifizetési helyzet. Engedjék meg azt is, hogy a csomagról Ukrajnának Ukrajnával kapcsolatos csomagról néhány szót szóljak, hiszen ez egy rendkívül fontos téma. A tanács szeretné a krímei embereket támogatni, abban az erőfeszítésükben, hogy reformokat hajtsanak végre és stabilizálják az országot. Éppen ezért a tanács a bizottság által megalkotott átfogó csomagot támogatja, és szeretné biztosítani annak megvalósítását megértettük azt is, hogy ez további nehézségeket vagy nyomást gyakorolna az idei költségvetésre. Éppen ezért a az április másodikai találkozó három intézményünk számára lehetőséget biztosított arra, hogy ezeket a kérdéseket is megvitassuk. A bizottság jó néhány javaslat talált elő, és a tanács pedig ígéretet tett arra, hogy minél hamarabb fog lépni. Hölgyeim és uraim, szeretnék emlékeztetni arra, hogy a bizottságnak van jogalkotási kezdeményező lehetősége, tehát a bizottságnak kell javasolnia a költségvetési átcsoportosításokat, épp úgy, mint a pótköltségvetéseket, a tanács pedig kötelezettséget vállal arra, hogy minél hamarabb átolvassa ezeket a javaslatokat, és megállapodásra jut. Elnök, köszönöm szépen, Kurkulász úr, most Lewandowski biztos következik. Elnök asszony. Igen, a költségvetés helyzete európai szinten igazából a hiánymenedzselés. Ilyen az élet. Most a nemzetállamoknál is így van ez. A kifizetések csökkentése a következő években is folytatódni fog, ahogy 2012, 13, 14 ben is volt. Két lépéses megközelítésünk van, tehát hogy amikor a költségvetés módosítását kérjük, akkor keményebb adatokat kell a tagállamoknak bemutatni. Hiszen eh, itt a villanyszámlá is visszatükrözi a kemény idő amikor 9 milliárddal kevesebb a kifizetés az idén, mint tavaly, akkor ezt minnyáján látjuk. Tehát csökkenések várhatók, és pedig át a költségvetésen. Nem csak az Európai Unió külső segítség nyújtásában. Tehát például a kohézió alapban 20 millió kifizetetlen euró van. Ez pedig természetesen nem hat ki üdvösen a 2014-es költségvetésre. Azonban Zsoli asszony és Lamaszur úr szóbeli kérdéseire mindenképpen reagálnom kell, hogyha a külső segítség nyújtási programokra gondolok. Itt a szerződés érvényes, a finanszírozásról szóló jogszabályok, itt vannak kifizetésvállalási kötelezettségek, tehát egy globális mars segítségével szeretnénk a jövőben növelni rugalmasságot. És eh, így szabályoztuk már a éves pénzügyi tervet is. Nagyon fontos a végrehajtás is. A végrehajtást pedig eh, az új éves pénzügyi terv keretein belül kell néznünk. Nézzük meg, hogy mi volt 2013-ban. 2013-ban már plusz 53 százalékot mozgósítottunk külső humanitárius segítségre. Tehát eh, nézzük csak meg, hogy milyen eszköztárral dolgozunk. Nagyon fontos a monitorozás. A monitorozás pedig azt jelenti, hogy megvizsgáljuk, hogy hol vannak a hiányok. Ez nem elég. Természetesen óvatossági intézkedésekre is szükség van. Meg kell néznünk a humanitárius segítség esetében csökkentettük az előfinanszírozást, ugyanezzel a logikával pedig válságmenedzselést is végeztünk. Az eszköztárunkban átutalások, transferek is szerepelnek, és itt már kettő, ez egy úgynevező áthidaló menedzselés. Az egyik az európai demokráciára és emberi jogokra vonatkozó eszköz. Ebből szeretnénk bizonyos programokkal profilírozni a kifézetéseket. De természetesen javítani kell. Valahonnan ezt a pénzt kölcsönözzük, ezt a pénzt pedig vissza kell adni. Meg kell találnunk azt a lehetőséget, hogy az év végére honnan veszük a kompenzációt. Van egy segítségnyújtási tartalék, tehát ez a vészhelyzetekre vonatkozik, és itt is természetesen át kell eszközöket csoportosítani az év első feléből a másikba, de meg kell nézni, hogy eh, hogyan. Végül, de nem utolsó sorban a költségvetés módosításáról van szó, ez az idén később lesz, de ez nem elég. Mindenképpen a rugalmassági eszköznek is nagyobb fontosságot kell majd tulajdonítani. Ez a költségvetés realitása de egyetértek a humanitárius segítség tekintetében, hogy ez életet ment. Életmentő akciókról van szó, gyorsan kell reagálnunk, az összes lehetőséget ki kell használni. Igen, Ukrajnában több pénzre van szükség. Korábban erről nem volt szó, amikor a 2014-2020-as költségvetésről tárgyaltunk. A 11 milliárd ból 1,4 milliárd az segély, a többi pedig kölcsön. Szerintem ez így menedzselhető, vállalható. Főleg, hogyha belegondolunk, hogy mennyi dráma, illetve tragikus a helyzet Kelet-Ukrajnában. Köszönöm szépen, Lewandowski biztos. Most pedig eh, áttérünk a frakciók felszólai Lóréra. Préda úr a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon örülök ennek a vitának, hogy meg tudjuk beszélni azt a hiányt, ami az EU külső segítségnyújtásának finanszírozásában van. Megoldást kell találni erre a problémára, mert holnaptól már nem fogunk tudni találkozni, csak a nyáron majd. Az alatt pedig az Európai Uniónak teljesíteni kell kötelezettségvállalásait, és, válasz, és reagálnia kell minden humanitárius válsághelyzetre is. Szeretnék visszatérni a, pro- a probléma léptékére. Amikor kifizetési hiányról beszélünk, 400 millió euró, ami az EU éves humanitárius segély költségvetésének fele. A DG ECHO szerint 150 millió euró kell nyárig valahol megtalálni, hogy az igazi kifizetési válságot kerüljük. A humanitárius segély, amely létfontosságú harmadik országokban a területeken az embereknek, ez van most veszélyben. A válság idején a teljes Európai Uniós költségvetést csökkenteni kell, és a fizetési kifizetések problémája más költségvetési sorokat is befolyásol, nem csak a külső támogatást. Néhány tényezőt szeretnék most felemlíteni. A humanitárius segély más, mint az EU egyéb költése. Rövidtávú 12-18 hónapos projekteket finanszíroz, amelyet nagyon gyakran azonnal kell aktiválni, mielőtt még az áramlás fegyveres konfliktus vagy szárazság ki ne törne. A számokon túl azonban a kifizetési hiány a, nem csak hogy 20 millió embert, de a legkitettebb embereket érinti Dél-Szudánban, Dél-Afrikában, Ukrajnában is, ahol számítanak az emberek a támogatásunkra. A legutóbbi véleményfelmérések azt mutatják, hogy a humanitárius segély az egyik legnépszerűbb lépése vagy megjelenése az állampolgárok szemében. Fontos a hitelességünk szempontjából. Köszönöm. Köszönöm szépen. Jörem Ferm kapszót. Elnök asszony, biztos úr, kolléganő, kollégák. Az eh, Európa vezeti a világban a humanitárius segítők csapatát. Szíria, Fülöp-szigetek, eh, máshol. Az állam és kormány fők eh, úgy tesznek, mintha nem tudnák, hogy mit csinál a másik. De nagyon ambiciózusan nyilatkozik mindegyik. Az Európai Unió viselkedése veszélyezteti a helyzetet, eh, hogyha nincsen megfelelő pénz a segítségre. Az eh, Európai Bizottság viszont lefogyasztja, csökkenti az eszközöket. Döbbenetes, eh, riasztó a hiánya külső segítségnyújtásban. A bizottság javasolt egy úgynevezett átcsoportosítást a költségvetésen belül, de ez nem egészséges, hiszen olyan költségvetési tételekből vonjuk el, amelyek különben is deficitesek. Tehát itt az egyik lyukat befoltozzuk, úgyhogy a másikat megnyitjuk. Az Európai Unió állam és kormányfői új ígéreteket tesznek, például Ukrajnában de nincsen szükség az ukrán támogatás érdekében egy új költségvetési vonalat megnyitni. Pedig akkor is, hogyha Georgieva biztos azt mondta, hogy a már eldöntött kérdések mellett is kell támogatást nyújtani. A frakción támogatja az Ukrajna csomagot, azonban mindenképpen az új feladatokhoz új források kellenek. Különben nem oldjuk meg a problémáinkat. A bizottság Ukrajnában szeretne alkalmazni egy biztonsági és békeügyi eszközt. Itt jelentkezik a következő kérdés. Hogyan tud az Európai Unió új lépéseket javasolni, úgy, hogy ezeknek nincs meg a támogatása? Tehát hogyan lehet eh, itt csupán kölcsönökkel finanszírozni ezt a dolgot. Tehát Ukrajnának meg kell kapnia ezeket az összegeket, végezetül pedig. Georgieva biztos asszony 400 millió eurós humanitárius támogatása honnan jön majd? Az Európai Unió külügyi beavatkozásait hogyan finanszírozódnak, amennyiben az Európai Bizottság nem kér további forrásokat? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ferm úr, most pedig Görenc kollég. Köszönöm szépen. A probléma mértékét mutatja az, hogy mennyi pénzről is van itt szó. Például Közép-Afrikában vagy Szudán déli részén olyan problémák adódnak, vagy Szíriában is, hogy az Európai Uniónak még több forrás kellene mozgósítania. De legyünk realisták. 150 millió mostantól júniusig, vagy az év végéig még további 150 millió olyan összegek, amelyekre szükség lesz a humanitárius segítségnyújtás miatt. Éppen ezért szeretném, hogy az Európai Parlament büdzsé szakbizottságához hasonlóan az Európai Tanács is vállalja a saját felelősségét. Nem szabad, hogy bizonyos tagállamok vonakodjanak ennek a helyzetnek a megoldásától. Nagyon sokszor amikor hirtelen helyzetek alakulnak ki, nehezen tudjuk megmagyarázni a nehéz helyzetben lévő emberek, lakosságok számára azt, hogy miért is nem tudjuk a humanitárius segítségnyújtást megfelelőképpen forrásokkal ellátni. Éppen ezért alátámasztott az, hogy miért van szükség ezekre a pótköltségvetésekre, hiszen itt humanitárius kérdések forognak kockán. És végül természetesen jobb a semminél a, pot, a csoportosítás, de itt mégiscsak egy nemzetközi szolidaritási helyzetről van szó, amely már amúgy is alulfinanszírozott, és nem szabad, hogy megint ugyanaz a helyzet ismételje önmagát. Köszönöm, Görenc úr. Bútikófer úr következik. Frau Präsidentin! Elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák! Hálás vagyok, hogy a külügyi bizottság előadójaként a stabilitási és béke eszköze kapcsán röviden beszélhetek. A probléma, amiről itt beszélünk, a humanitárius segélyek kapcsán ugyanilyen mértékben létezik azon a területen is, ahol miért én felelek kisebb összegekről, de elementáris összegekről van szó. 58 millió euró hiányzik az év végéig. Olyan projektekről van szó, amelyek, ha nem tudnak megvalósulni, összesen kilenc országot sújtanak. Ukrajna, Irak, Gáza, Szíria, Irán, Sierra Leone, Szudán, Dél-Szudán és, közé- és a Közép-Afrikai Köztársaság. Az Európai Unió alapvető projektjeiről van szó, alapvető kompetenciájáról, azaz polgári konfliktus feldolgozás, megoldás és prevenció. Egyszerűen nevetségesé tesszük magunkat akkor, hogyha nem vagyunk képesek megfelelő forrásokat biztosítani ehhez. Határozottan aláhúzom, hogy nem a humanitárius források konkurenséről van szó. Határozottan nem, bár lehet mondani, hogy a humanitárius segélyre nagyobb szükség, vagy jobban lehet, még több szükség lesz, hogyha a prevenciót nem segítjük. Erre több Eston asszony is utalt. Határozottan kérem Lewandowski biztos úr, kezdeményezzen egy transfert a stabilitási és béke eszköz felé is, ugyanúgy, mint ahogy azt javasolja a humanitárius segélyek terén. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Szusza asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Lewandowski biztos úr éppen azt mondta, hogy a költségvetési források hiánya EU szinten és a tagállamok szintjén is tény olyan faktum, amelyet nem lehet megkerülni. Hadd mondjam el, hogy a politikában nincsenek ilyen, nincsenek olyan tények, amelyeket nem lehet megkerülni, nem, ott döntések vannak. Úgyhogy a parlament döntése, amit a tanácssal együtt hozott a költségvetéssel kapcsán, a romboló a humanitárius segélyek terén, és más területeken is. Akik figyelnek ránk, akiknek szüksége van a humanitárius segélyre, azokat segíteni kell. Hadd mondjam el azt is, hogy a humanitárius segély a költségvetésben jelentősen csökkent a biztonsági kiadásokkal hasonlítható csak össze a csökkenés. A Költségvetési Szakbizottságban nemrég egy Palesztinából volt egy vendég, aki beszámolt az ottani drámai helyzetről. Nos, az pont olyan helyzet, mint minden más olyan helyzet, ahol nem tudunk várni, ahol nem lehet kivárni, hogy több illetékességet kapjon a bizottság vagy a tanács. Nem, itt emberéletekről van szó, sürgős intézkedésekről, amelyeket meg kell eh, valósítani. Az Európai Unió és néhány tagállam más eh, külpolitikát eh, folytat talán, de ne felejtsük el, hogy abszolút szükség van a humanitárius segére bizonyos helyzetekben. Köszönöm. Köszönöm szépen, eh, Laszta kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. 150 millióról beszélünk, ami hiányzik, de az elmúlt hónapokban több ezer embernek azt kellett, hogy mondjunk, hogy bocsássanak meg azért, mert hiány, nincs pénzünk, nincs víz, nincs gyógyszer, eh, nincs eh, szálláshely, nincs humanitárius segély. És most újjal mutogatunk azokra, akik kötelezték az Európai Uniót arra, hogy ne adhasson humanitárius segélyt. Ezek az állam és kormányfők 28 EU-s tagállamból ez a parlament nem fogja még egyszer megengedni azt, hogy a tanács Bianco csekkeket állítson ki Szíria számára, a közép-afrikai köztársaság számára. Mert eddig a humanitárius segélyt mint nem adtuk. 150 millió euró hiányzik, de azt is aláhúzom, hogy a tanács tanácsnak végre döntenie kell, nem szabad orosz rulettet játszani azok, az éhező emberek életével. Köszönöm szépen. Kesmen kollega a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon nehéz időket élünk az Európai Unióban, de nem a legszegényebbeknek kell a terhet viselni. A humanitárius segély és egyéb külső finanszírozási eszközök, mint például az Európai Demokrácia és Emberi Jogok eszköze ha holnap valamilyen válsághelyzet alakulna ki, nem tudnánk segíteni. Hogyan vehetne bárki komolyan minket és az alapvető értékeinket, hogyha az első csökkentést azoknál ér- érvényesítjük, akik pedig a legjobban igényelnék azt? Milyen üzenetet küld az Európai Unió 28 tagállama a világnak? A szírválság kapcsolatban a, és azokkal az országokkal sem tudtuk kötelezettségeinknek eleget tenni, akik munkatáborokban vannak. 9 millióan az Európai Uniós támogatás nélkülözhetetlen a nők, sérülékeny csoportok számára. Segíteni kell az emberi jogvédők munkáját. Nem most van itt az ideje annak, hogy csökkentsük ezt a forrást. Ezt segíteni kell, elnök asszony. E házban 15 év után most szólalok fel utoljára. Azokhoz az állampolgárokhoz szólok, akik ide helyeztek. Köszönöm, hogy abban a megtiszteltetésben lehetett részem, hogy a hang nélkülieknek hangot adhattam, és adhattam azoknak, akiktől elvettek. Ez az Európa, meg kell, ezt az Európát meg kell védeni, mert a gyökerei az egyenlőség, tisztesség, emberiség, emberi jogok és igazságoság. Nagyon szépen köszönöm, Kesmen úr. Köszönöm, hogy itt volt velünk az elmúlt évek során. Senki nem kért szót a spontán felszólalásokra, tehát Lewandowski biztos kap szót. President, we are facing shortage. Hát megint, ugye, hatalmas lyukak tátonganak a költségvetésen. 2014 nagyon nehéz év lesz a menedzsment szempontjából, mert már eleve kevesebb 9 milliárddal a pénz, mint a korábbi időszakban. Ráadásul a humanitárius segítségnyújtásban, a válságmenedzsmentben ez még súlyosabbá teszi a helyzetet, hiszen itt ugye most 150 millióról van szó. Megígérem önöknek azt, hogy az összes lehetséges lehetőséget megvizsgáljuk, amelyekre lehetőséget biztosít a pénzügyi rendelet, az átcsoportosításoktól kezdve a pótköltségvetésen át. De ugyanakkor azt mondom, hogy pénz nélkül ez egyszerűen nem lehetséges, nem tudunk minden számlát kifizetni belülre és kívülre egyaránt, és ahhoz, hogy az Európai Unió hitelességét megőrizzük a krízismenedzsmentben, a humanitárius segítségnyújtásban, és a, itt ugye életeket mentünk, mindent meg kell tennünk, de a pénz nélkül ez se fog menni. Itt azt hiszem, hogy az Európai Parlament új mandátumával talán máshogyan fog kinézni a helyzet. Köszönöm szépen, biztos, és most a tanács nevében Kurkulász miniszter úr következik. Köszönöm szépen. Az Európai Tanács úgy gondolja, hogy rendkívül fontos az Európai Unió büdzséjének megfelelni, főként a humanitárius segítségnyújtás területén. Ez egy fontos politikai terület, és megfelelő hangsúlyt is kap a több éves pénzügyi keretben. Ahogyan a bizottságtól hallhattuk, az összes előirányzatot el kell fogadnia a költségvetési hat, hatóságnak, és megfelelőképpen kell megvalósítani a büdzsét. Ezt átcsoportosításokkal fogjuk tudni megoldani. Biztosítani tudom önöknek azt, hogy a tanács készen áll arra, hogy az összes pénzügyi finanszírozási lehetőséget meg, megvizsgálja, amennyiben a bizottság azt javasolni fogja. Vagyis a kifizetésekkel kapcsolatban 2014-es évre vonatkozóan, amelyet a tanács és a parlament közösen fogadtak el 2013. novemberében. Ez kell legyen a bizottság számára az iránymutató dokumentum. Ugyanakkor az ECOFIN február 18-án ebben az évben azt döntötte el, hogy az Európai Unió költségvetésének módosításával kapcsolatban 2014-re óvatos megoldásokat kell alkalmazni tehát átcsoportosításokra van szükség részben, ahogyan az a bizottság már utalt, és pótköltségvetést is beterjeszthet a költségvetési hatóságokhoz. Ezeket a pótköltségvetéseket minél gyorsabban meg kell majd vizsgálni, ugyanis a jelenlegi helyzet ezt követeli meg. Ahogyan a bizottság is azt elmondta, az összes Európai Uniós programnak meg kell felelnünk, a kötelezettségvállalásokat tiszteletbe kell tartanunk. Köszönöm szépen, Kurkulasz miniszter úr, és most kedves kollégák, engedjék meg, hogy én néhány szóval búcsúzzak görögül, ugyanis valószínűleg egy kis idő telik majd el addig, amíg valaki ismét görögül fog itt elnökölni. Köszönöm szépen. Martinez, Martinez kolléga is említette, hogy utoljára volt itt, én is utoljára vezetem innen az ülést, és számomra is kettős öröm, hogy jelenleg itt vagyok, és hogy görög elnökség van az Európai Tanácsban. Szeretném mindenkinek megköszönni a kiváló munkát, nagyon büszke vagyok arra, amit itt elvégeztünk az Európai Parlamentben. Minnyájunknak büszkéknek kell lennünk, hogy ebben a nagyon nehéz ciklusban itt az Európai Parlamentben dolgoztunk. Görökként szeretném megköszönni önöknek, hogy ilyen sok segítséget kaptunk, ilyen sok szolidaritást kaptunk az Európai Parlamenttől Görögországban. Ez nem csak Görögországra vonatkozik, hanem azokra az országokra is, akik ebben az időszakban nehézségekkel szembesültek. Ahogy eh, Martinez Martinez kollégám elmondta, mi elmegyünk az Európai Parlamentből, de ez természetesen nem jelenti azt, hogy az európai vonatot is elhagyjuk. Ellenkezőleg továbbra is egészen elől a mozdony mögött az első kocsiban fogunk ülni. Köszönöm még egyszer, és most 18 eh, óráig eh, felfüggesztem az ülést, 18 órakor szavazunk.